Az ülésszakot megnyitom, kérném Önöket, hogy foglaljanak helyet. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Szeretném Önöket emlékeztetni, hogy az eljárási szabályzat 14 per 2-es cikke szerint a távozó elnök elnöklése alatt nem lehet olyan vita, amelynek tárgya nem érinti az elnök megválasztását, illetve a mandátum vizsgálatot. Ez azt jelenti, magyarán, hogy ma semmi olyan vita, vitára nem kerülhet sor, amely nem vonatkozik a most előttünk álló szavazásra. A napi renden ma délelőtt az elnök az Európai Parlament elnökének megválasztása áll az eljárási szabályzat szabályainak megfelelően. Az elnöki, elnök jelöltek jelöltségét a 15 per 1